a képviselőket a húsvéti szünet után, és rögtön megkérdezem, hogy elfogadhatjuk-e a napi rendet, köszönöm, és jóvá hagyjuk a februári és márciusi ülések jegyzőkönyveit, hogyha nincsen megjegyzés, az elnök közleményeire holnap kerül sor, ugyanúgy, mint a jelentés a folyamatban lévő intézmény tárgyalásokról. Most áttérünk a hatos napi rendi pontra, a fintekre, a fintekről szóló jelentés, és megnézzük a módosítókat. Itt van Hora, a jelentéstevőnk, és át is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A fintek az igazából a varázs szó a pénzügyi szektorban most, és egy ideje már így van, Ázsiában és az Egyesült Államokban is. Európában éppen, hogy tudatára ébredtünk, hogy a finteknek milyen jelentősége van. Konferenciákon nagyon gyakran megkérdezem a résztvevő pénzügyi szakembereket, hogy igazából kié a bitcoin. És igazából senki sem jelentkezik, ez pedig annak a jele, hogy még igazából nincsenek felkészülve a jövőre. Európában nem csak az a dolgunk, hogy azért kitekintsünk egy picit távolabbra a válság után, de hogy előre is kell tekintenünk, hogy megkönnyítsük az új fejlődést. Tehát, hogyha nem ugrunk fel a fintek vonatra, akkor megint lemaradunk. A fintekbe történő beruházások nagy része Izraelben, Kínában és az Egyesült Államokban történik, és a legnagyobb fintek vállalatoknak is ott van a székhelyük. Latin Amerikában és Afrikában is elindult a fintek, hogyha Európa versenyképes szeretne lenni, és modern szeretne lenni a pénzügyi infrastruktúrájában, akkor gyors, infrastru- gyors innovációt kell létrehoznunk. Tehát óriási nagy kihívásról van szó a fogyasztók és az ipar számára is. A fintek nagyobb átláthatóságot, kényelmet jelent, a választás nagyobb szabadságát, gyorsabb és jobb szolgáltatásokat és alacsonyabb költséget a fogyasztók számára. A pénzipar is rengeteget profitálhat a fintekből, ugyanúgy, mint a, a big data, a nagyadatok és a robottanácsadás tekintetében. Tehát eh, a kockázatkezelés is jobb lesz az európai jogszabályoknak lehetővé kell tenni, hogy a fintek területén gyorsabb legyen a fejlődés, és hogy ne frusztrálják az érintetteket. Az árnyékelőadókkal, a kollégákkal azon dolgoztunk, hogy javítsuk a jelentésem szövegét, és örülök, hogy megvitathatjuk ezen az ülésen az összes ajánlást, és nagyon örülök annak is, hogy politikai érdeklődés is mutatkozik a jelentés iránt, és hogy közös prioritásokat találtunk. Az első a kiberbiztonság, és tehát a hagyományos rabló, aki harisnyát húz a fejére, és géppisztolya kényszeríti a pénzátadásra a bankárokat, az már a múlté. A mai bankrabló egy hacker, és a számítógép előtt ül. A kiberbiztonság globális kihívás. A kiberbűnözés 280 milliárd dolláros kárt okoz, és a McAfee egyik beslése pedig azt mondja, hogy a társadalom számára körülbelül 400 milliárd dolláros kárt jelent a kiberbűnözés. Láttuk, hogy például Németországban tavalyról jelentették, hogy a kibertámadások száma megduplázódott. Úgy gondolom, hogy elég komoly a problémával kell szembenéznünk. Meglepő módon a digitális adatok 80%-át az elmúlt két évben hozták létre globális méretekben. Ebből is nagyon jól látjuk, hogy az adatáramlások hogyan nőttek az elmúlt időszakban, ez pedig aggódásra, aggodalomra ad okot. Tehát sokkal jobban oda kell figyelnünk a kiberbiztonságra, a bankok részéről és egyéb pénzintézetek részéről, tehát például a stressztesztek segítségével. Megfelelő ismereteket, tudásokat kell megosztanunk a bankok, a vállalatok, kormányzatok és a fogyasztók között. A jövő pénzügyi szektora sokkal inkább technikusokra, mint közgazdászokra és jogászokra fog alapulni. Azért, hogy az óriási mennyiségű adatot megvédjük. Ugyanez vonatkozik a pénzügyi szabályzókra is, hiszen bele kell merülniük a fintek fejlődésének bonyolultságába. Nagyon fontos tudni az, hogy a fintek milyen helyet foglal el a reálgazdaságban mielőtt döntéseket hoznak. Mindenképpen egyenlő feltételeket kell teremteni mindenkinek, hiszen nagyon sok új jelentkező van, akik belépnek a fintek piacra. A fintek nem csak a hagyományos bankokat, biztosítókat érinti, hanem nagyon sok kis startupot is, akik alkalmazzák a finteket. És az Apple, például az Apple Pay-jel, a Google, a Google Wallet-tal ugyanott van, jelen van, és nagyon nagy szerepet játszik. A jövő fogyasztója nem érdekli, hogy hagyományos bank, vagy egy startuptól, vagy egy nagyvállalkozótól kapja a szolgáltatóit, hiszen ugyanazok a kockázatok, ugyanazok a játékszabályok vonatkoznak mindenkire. Mindenkinek megfelelő lehetőségeket kell adni, és ez fogja az innovációt előrevinni. Végül, de nem utolsó sorban a fintek megoldásokkal kísérleteznünk is kell Európában, hiszen meg kell engednünk a fintek megoldásokat, és amennyiben megvan a törvényes keret, akkor a fintek kipróbálása úgy történik meg, hogy nem veszélyeztetjük a fogyasztók érdekeit. Tehát nem azt mondom, hogy a jogszabályok alól fel kell őket menteni, nem a hozzáállást kell megváltoztatni, hogy a problémák megoldására koncentráljunk. Tehát meg kell néznünk, hogy a fintek mi mindennel jár, a fintek hogyan vonza magához a gazdasági növekedés, az új fejlődési tendenciákkal. Pillanatnyilag Európa nincsen vezető benne, és Max van Stappe, a holland Forma 1-es versenyző, is azt mondta, hogy nagyon sok uh, trükkös manőverre van szükség, hogy megelőzzük az ellenfeleket. És uh, a potenciális világbajnokhoz hasonlóan ugyanígy kell nekünk is előznünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Kezdjük az árnyék jelentéstevőkkel. Brian Hayes a néppárt részéről három percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a munkát, eh, amit eddig sikerült elérnünk, és korának pedig gratulálni szeretnék, kiváló munkát végzett, és az árnyék jelentéstevőkkel együtt eh, nagyon jó eredményt értünk el. Ez egy fontos jelentés. Az európai intézmények közül mi először készítünk jelentést a témáról. Az Európai Bizottság Task Force létrehozásán dolgozik, közkonzultációt kezdett, de mi már meg is, el is készítünk egy jelentést. Világos prioritásokat határozunk meg ezzel, tehát az ECON prioritásait sikerül így komolyan venni. Egyrészt a pénzügyi stabilitás van az egyik oldalon a szabályozás, amelyen az elmúlt tizedben dolgoztunk annak érdekében, hogy a kockázatokat csökkentsük és a pénzügyi intézményrendszert rendbe tegyük. A másik oldalon pedig az innováció áll, a kettő között kell egyensúlyt teremteni. Ez nagyon fontos. Ez volt egy kulcsfontosságú téma a frakciónk számára, a pénzügyi stabilitás és az innováció, a fintek hatalmas potenciálja közötti egyensúly tehát. Ahogy a jelentéstevőnk is mondta, nem a lehető legjobb pozícióból indul Európa. Hogyha megnézzük, hogy milyen beruházásokra kerül sor, az, került sor az elmúlt években a fintekbe. Ez nem igazán Európában történt meg. 2015-ben 22 milliárdot ruháztak be ebbe a témába, Európában kb. 3 milliárdot. E, Európának fel kell tehát gyorsulnia, és a kutatási kapacitásba nagyobb beruházást kell végezni. Azt gondolom tehát, hogy azt is el kell mondanunk, hogy amit Európában elértünk az elmúlt években, az számos fontos habot is magában foglal, és ez lehetővé teszi, hogy növekedjen ez a térség nagyon fontos fintek, üzletek, vállalkozások jöttek létre, az én hazámban is, és más európai országokban is, tehát ez azért létezik. A jelentésben eh, igyekszünk prioritizálni néhány területet, nem fogom ezeket felsorolni, adatcsere, kiberbiztonság, stb. Korra beszélt erről. A kulcsfontosságú téma, amiről beszéltünk, ez a szabályozókra vonatkozik. A szabályozóknak megfelelő szakértelmet kell gyűjteniük, együttműködni az üzleti világgal, az iparral, nagyon fontos, hogy megfelelő, hogy megfelelő klíma alakuljon ki az üzleti világgal való együttműködéshez. Az interoperabilitás, az átjárhatóság elengedhetetlen a pénzügyi szabályozók között az Európai Unióban. Ez egy kulcsfontosságú téma. Emellett tudnunk kell azt is, hogy a CMU-k micsoda fontos szerepet játszanak a digitális belső piacnak is nagyon fontos szerepe van. 20 millió üzleti vállalkozás a 28 tagállamban a e, e, hitelkártya e, és a bankkártya információ cserével kapcsolatban nincs hozzáférésük tehát az adatokhoz. Ezt nagyon fontos komolyan venni, a végső megértésem pedig az, hogy ez a fogyasztók számára mindenképpen nyerő, a bankok számára is egy nyerő konstrukció. Azt gondolom, hogy a fogyasztók jutnak a legnagyobb, tesznek szert a legnagyobb erő előnyre, hiszen a verseny végeredményben jó az üzleti világnak, a fogyasztók számának és számára, és legjobb az stabilitás számára, ami kulcsfontosságú mindannyiunk számára. A szociáldemokrata frakció nevében Eva Kelly következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Katalin kollégánk nevében, aki nem tud ma itt lenni, hadd mondjam el, hogy gratulálni szeretnénk a jelentéstevőnek korának. Kiváló, átfogó jelentést készített, és nagyon konstruktív volt az együttműködés. Az adatok, a technológia, a tőke és a pénz áll a középpontjában ennek a finteknek növekvő piacról van szó, innovatív új vállalkozások és a hagyományos vállalkozások is helyet találnak ezen a piacon. Ha megnézzük, hogy mi történik Európában, az USA-ban és az Ázsiában, meg kell állapítanunk, hogy Európa nem tölt be vezető szerepet, mert bizonyos fontos lépéseket elmulasztottak, és nem történik meg az innováció. Tehát a következő témákra kell koncentrálnunk. Az Európai Bizottság egy Think Tank Action Plant hoz létre a Tőkepiaci Unió stratégiával kapcsolatban, amelynek célja az hatékony, kompetitív pénzügyi piac létrehozása és a fogyasztók védelme. Az innovatív pénzügyi szolgáltatásoknak rendelkezésre kell állniuk Európa szerte, a konvergenciát erősíteni kell, harmonizálni kell e, a e, megközelítést, és a szabályozási arbitrást el kell kerülni. A kommunikációs eszközök lényege, hogy javítsuk a fogyatékossággal élő személyeknek a e, pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és technológiai megoldások, a digitális sémák a megoldások kidolgozásában segítenek. Pénzügyi oktatás, képzés mind a pénzügyi szolgáltatások terén való tájékozatlanság nagyon kockázatos lehet. Aztán a kiberbiztonság a lehető legnagyobb mértékben koncentrálunk az adatbiztonságra és az IKT kockázatokra. A think tank cselekvési tervben is kitérnek erre, illetve a blockchain témája ennek a technológiának a fejlesztése lehetővé vált, válhat. Ebben nagy potenciálok vannak Európában, a jogi és a szabályozó környezettől függően. A, e, nagyon aggasztónak tartjuk az különböző innovatív szolgáltatások, mint például a bitcoinnak a, e, a, a e, kriminális kihasználását, vagy ezzel való visszaélést, pénzmosásra és stb. Bűncs, egyéb bűncselekményekre. Még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek kiváló kezdet ez a jelentés, és remélem, hogy Európa fontos hub lesz ezen a területen. Köszönöm szépen, EKR Fox. Úr? Nem, azon úr? Nem, nincsenek itt, akkor GUE. Papadimulis úr, tessék. Ah, Köszönöm szépen. Mariza Matthias nevében beszélek, aki az árnyék jelentéstevőnk, és aki most később érkezik csak meg Brüsszelbe. Az ő nevében szeretném megköszönni a jelentést és a kompromisszumokat is. A fintekről szóló vitától vitának az elejétől kezdve a mi frakciónk mindig is elmondta, hogy milyen aggályok foglalkoztatják. Mi úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon egyoldalú megközelítés, és hogy gyakorlatilag mindig csak a fogyasztók szempontját akarjuk megvizsgálni, és a cégek érdekeit nem. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a hiányosságot kellene bepótolni, a tőkepiaci unióról szóló a jogszabályok fényében kell megvizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a szociális kohéziót legfontosabb elemmé tenni. Ez pedig hiányzik ebből a jelentésből. Mi elutasítjuk azt is, hogy a nagyobb átláthatóság és a jobb jogalkotás megvalósulna. Itt szerintünk ez nem igaz, és mi úgy gondoljuk, hogy a különböző technológiáknak különböző megközelítésre van szüksége, és minthogyha nem vennénk figyelembe azt, hogy milyen gyors döntéshozatalra van szükség ezen a területen. Az adatvédelem és a fogyasztóvédelem szintén hiányzó elemek ebből a jelentésből, még nem telt el tíz év a válság óta, de minthogyha mindezt nem vennénk figyelembe azokat a tapasztalatokat, amelyek összegyűltek ezen a területen. Mi úgy gondoljuk, hogy egy picit most már jobb a jelentés, mint az eredeti javaslat volt, de azért még tovább kell javítani. Nem szabad félnünk az új technológiáktól, és nem szabad hagyni, hogy a nagy technológiai cégek eluralkodjanak ezen a piacon. Úgy gondolom, hogy ezt a részt is erősítenünk kellene. Az információ nagyon fontos kérdés, és fontos az, hogy itt releváns referenciák bekerültek a jelentésbe, például az adatvédelemmel kapcsolatban, az adatfelügyelettel kapcsolatban, de ezt tovább kellene erősíteni, és úgy gondoljuk, hogy például a spameket is be kellene tiltani, és még egyszer köszönjük szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és azt hiszem, hogy a jelent, az árnyék jelentéstevőnknek át fogok adni a minden releváns információt a mai vitával kapcsolatban. Köszönöm, a zöldek következnek. Köszönöm szépen, én szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. Szerintem nagyon konstruktívan tudtunk együtt dolgozni, és árnyék jelentéstevőként ezt meg tudom erősíteni. A legfontosabb előnyökről és kockázatokról szó esik a jelentésben, ez szerintem jó, már csak azért is, mert ez az első olyan jelentés, amely ezzel a kérdéskörrel foglalkozik a mi intézményünk részéről. És fontos volt, hogy ezt a vitát elkezdjük. De ugyanakkor legyünk őszinték, egy olyan témáról van szó, amelyről egyelőre még nem kell döntést hoznunk, nem kell jogszabályokat alkotnunk, azonban a következő évek során nem biztos, hogy ennyire egyszerű lesz a helyzet. És hogy nem fogunk tudni majd az összes frakcióban ilyen nagy egyetértést összekovácsolni, de fontos az, hogy ezt a témát most megemlítettük, a kockázatokról is szó esik, a fintek tulajdonképpen olyan, mint egy eszköz, nem jó vagy rossz önmagában, inkább egy eszközként kell tekinteni rá a következő évek munkája szempontjából is. Reméljük, hogy látjuk azért a kockázatokat is, nem csak a nagy lehetőségeket, de nem szabad mindentől félni, mert nagyon nagy potenciál rejlik ebben a szektorban lehet csökkenteni a tranzakciós költségeket, és reméljük, hogy ez a mostani jelentés egy első és jó irányba mutató lépés volt. Köszönöm. Úgy látom, hogy az EFDD-től és az ENF-től nincsenek itt a kollégák. Akkor következnek a spontán felszólalások. Nina Gill az első. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a jelentést. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcsfontosságú téma ma számunkra miután a fintekeknek megvan a lehetősége arra, hogy alapvetően felforgassák a pénzügyi világot, egy dologra oda kell figyelnünk. Akármilyen, jelentés, akármilyen jogszabályt alkotunk, az ki kell állja a jövő próbáját, és ugyanakkor a fintek szektornak vá kell válnia. Mert nagyon sok olyan ember van, akik nem ismerik a pénzügyi szabályokat, és az emberek nehezen igazodnak el ebben a világban az iPhone-okon keresztül. Ez nem egyszerű. Ehhez még hozzá szeretném fűzni azt is, hogy nagyon sok fintech cég az Egyesült Királyságban mm, tartózkodik, vagy hát ott van a, a székhelye, és hát ez fontos szempont, amikor a Brexitről beszélünk, és bizony itt a know-how is fontos kérdés lesz. Aztán itt van a robot tanácsadás kérdése. Ennek is óriási hatása lehet a munkaerőpiaci változásokra, főként a banki szektorban. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a bizottságnak meg kell vizsgálnia a fintekek szociális hatását is, és ezt beépíti a vonatkozó cselekvési terveibe. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bukhár Válc következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid megjegyzés a részemről. Először is természetesen én is gratulálok ehhez a véleményem szerint kiváló jelentéshez, az előadó asszonynak úgy vélem, alapvetően eh, vitát kell folytatnunk erről a fontos témáról. A jelentésben van már benne egy bizonyos dolog, de az a kérdés, hogy a változások sebességével hogyan bánunk a fintek területén, jogszabály alkotóként nagyon lényeges erről beszélnünk. Szerintem ez lesz az egyik leglényegesebb pont, ehhez a témához, és el kell gondolkodnunk azon, hogy rendszeresen megnézzük ezeket a témákat, azokat a témákat, hogy hogyan kapunk egy jobb összképet erről a témáról, és hogy megfelelően reagálhassunk rá. Éppen ezért rendkívül elégedett vagyok azzal, amit az előadótól hallottunk, de alapvetően a jövőt tekintve úgy gondolom, hogy rengeteg változás lesz, van, és őrült sebességgel haladnak a dolgok. Éppen ezért jogalkotóként tisztában kell lennünk azzal, hogy ez így van, és eszmét kell cserélnünk arról, hogy alapvetően hogyan szeretnénk foglalkozni a jövőben ezzel a témával. Hogyan kezeljük és hogy az időbeli eltolódások sem legyenek túl nagyok a reakciónk és a fejlődés között. Tehát parlamentként és szakbizottságként is ez a feladatunk. Köszönöm. Egyetértek. Pervans Beresz. Ah, je, je, je, je, Szeretném támogatni Balz urat. De mit is jelent ez? Egy új lámfalusi módszert kell kitalálkodnunk a fintekekre, vagy miről is beszélünk itt ma? Szerintem minden együtt ez egy jó szöveg, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy a parlament kimondja a véleményét erről a témáról. A legfontosabb kérdés azonban majd a jogértelmezése lesz, én a PRIPS kérdésével foglalkozó jelentéstevő vagyok, úgyhogy ki kell, hogy mondjam, hogy nem is gondolkoztunk azon, amikor megszövegeztük ezt a jelentést, hogy mi is történik az iPhone-okon, és valójában a külsősöknek alkottunk jogszabályokat, azok számára, vagy azokat vettük figyelembe, akik nem értenek ehhez a témakörhöz, de talán ebben a jogszabályban a fintekek logikája nem igazán érvényesül. a liberálisokra is gondolnok itt a kiberbiztonság kapcsán, mert ez nagyon szorosan kapcsolódik a fintekek továbbfejlődéséhez, talán a kompromisszumokban van valami erről is. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy hogy néznek ki majd a jövőbeli viták, nem tudom, milyen módszerek alapján fogjuk mindezt végig gondolni, a néppárti kollégák, a bizottság vagy az elnök fog javaslatot tenni, de van egy olyan téma, amelyet most még egy kicsit figyelmen kívül hagytunk, de nem kerülhetjük meg majd a jövőben. A fogyasztóvédelemre gondolok. Ugyanis klasszikusan a fogyasztóvédelem jelenleg mindig az utolsó láncemtől függ. Ugyanakkor a fintekeket kapcsolatban kialakul majd egy új disztribúciós lánc, amelynek kapcsán a termék kitalálója fog közvetlenül kapcsolatot kiépíteni a fogyasztóval. Tehát ez az egész láncolat fog visszaépülni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a jövőben ezen el kellene gondolkodnunk. és ez majd hogy nem olyan, mint hogyha az Európai Parlament a konfliktusos ásványkincsekkel foglalkozva nem a forrással foglalkozna, vagy tehát a probléma forrásával foglalkozna. Hasonlóképpen kell gondolkodnunk majd ezen a területen is, a fintekekkel kapcsolatban, és fontos lesz az, hogy a fogyasztóvédelem kellőképpen érvényre jusson. Köszönöm szépen ezeket a rendkívül releváns kérdéseket. Azt gondolom, visszaadhatjuk a szót a bizottság, először is a bizottság kap szót, természetesen. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottságnak nincs túl sok hozzáfűzni valója. Azt gondoljuk, hogy a jelentés kiegyensúlyozott, mint ahogy a kompromisszumos jelentés, a kompromisszumos javaslatok is. A fintek számos célt összekapcsol, egyes esetekben ezeket úgy tekinthetjük, hogy ezek versenyeznek egymással, de azt hiszem, hogy ezek között egyensúlyt találni mindenképpen előre viszi a finteket. Azt hiszem, hogy azt gondoljuk, hogy ez hatalmas lehetőségeket rejt ez a terület a szolgáltatók számára, a fogyasztók, számára a hozzáférés esetében. Az operatív hatékonyság nagyon fontos a pénzügyi területen nagy kis cégek számára, új szolgáltatók számára. Nagyobb versenyt hozhat ez létre, és a belső piacot tökéletesítheti, de persze megfelelő politikára van szükségre, megfelelő keretre van szükség az adatok kezelését illetően, az, a fintech szempontjából az adatok kérdése elengedhetetlen. Ezeket a célkitűzéseket tehát ki kell egyensúlyozni. Mindez az arányosságon is alapul kockázat alapú megközelítést választunk, megnézzük a, tehát ezeket a különböző kockázatokat, és megnézzük, hogy e, ezekre milyen szabályokat kell létrehozni, ez az előremutató út. Ahogy egyesek említették, a bizottságban egy konzultáció folyik, május-június folyamán még, és ezek eredményeit is figyelembe vesszük, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen intézkedéseket tudunk benyújtani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. A jelentéstevője a szó újra, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a szárnyék jelentéstevőknek és a többi hozzászólónak a támogatásukért. Nagyon fontos az, hogy megfogalmaztuk ezeket a e, közös elveket, de nincsen válaszunk minden problémára, ez nem egy csodaszer, a fintek sem, de a megfelelő kérdések feltételével már sokat elérhetünk. Sokan említették, például Burkád említette azt, hogy gyorsabbnak kell lenni, Pervas a felelősségről beszélt, a gó és a zöldek arról, hogy megfelelő egyensúlyt kell teremteni a fogyasztók érdekei és a kereskedelmi érdekek között, üzleti érdekek között, természetesen szükség van a megfelelő eh, egyensúlyra. Minden esetre a mi javaslataink a bizottság számára és a fintek cselekvési terv számára jó inputot jelenthetnek, és ez valóban konkrét eh, lépésekhez vezethet, hogy tényleg folytassuk az utat. Két opció van a fintek pénzügyi jövőjét, illetően valaki vagy az asztalnál ül, vagy a menükártyán szerepel, mint felszolgálandó étel, úgyhogy választanunk kell a kettő közül. Köszönöm szépen, a szavazás holnap lesz. A plenárison a máj, második májusi ülése lesz ez napirendre tűzve, 21-én, tehát az a következő napirendi pont következik, amely a minimum jövedelemre vonatkozó politika, mint, szeg, mint a szegénységkezelésnek eszköze. Viegász úr, tessék önni a szó. Bon, em primeiro lugar, gostava de, de agradecer a flexibilidade Köszönöm szépen, és köszönöm szépen a rugalmasságot, amelyet tapasztaltam. Tehát szeretném mindenkinek megköszönni a hozzájárulását, és aki lehetővé tette, hogy itt ezt a jelentést bemutassam ma. Most nem szeretném a jelenlévőket túl sokáig fenntartani, mindenki megkapta a véleményem lényegét. Nagyon rövid, nagyon összefogott, Annyi szerettem volna elmondani, hogy amit tenni szeretnénk, amikor ezt az első tervezetet összeállítottuk, az volt, hogy megpróbáltunk egy pragmatikus megközelítést alkalmazni, egy olyan megközelítést, amely objektív kijelentéseken alapul. A társadalom nem tökéletes, a társadalom olyan, amilyen. A piacgazdaságnak pedig következményei vannak. Kitermeli azokat. És az államok nem szökhetnek meg ezek elől. Igenis, vállalniuk kell a felelősségüket. Ezek a számok nem az én számaim, a szegénységet tükrözik vissza. És azok, akik a szegénységet megtapasztalják, azoktól származik. A nemzetközi szervezetek eh, is kihangsúlyozzák, hogy eh, az államnak nagyon fontos szerepe van az újraelosztásban. Hogyha ez nem változik meg, akkor eh, sokkal rosszabb lesz a helyzet. Ezen kívül itt vannak a megszorítási intézkedések, amelyek ezeket a mutatókat még lényegesen rosszabbítják is. Ezek a tények. A tényeket el lehet ugyan torzítani, de attól még tények maradnak. Ez a jelentés tervezetem alapja, és remélem, hogy a szakbizottságunk többsége osztja a nézeteimet. Vannak bizonyos eszközeink, ezek pedig előmozdítják, előtérbe helyezik azt a gazdasági realitást, amelyel szemben vagyunk. A gazdasági helyzet számos megszorításhoz vezetett számos tagállamban, és ezek a tagállamok pedig kézben tartják a közkiadásokat. De egyidejileg, hogyha megnézzük a valóságot, akkor láthatjuk, hogy több szociális igazságoságra van szükség. De menjünk egy picit tovább. Úgy vélem, amennyiben megnézzük hogy ez a realitás a makrogazdasági mutatók része is, tehát beszélhetünk a GDP-ről, és itt nem lehet csak agregált mutatókról beszélni. Szükségünk van arra is, hogy többféle mutatót használjunk, hogy például a jövedelmeket milyen egyenlőtlenül osztják el. Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy megnézzük, hogy eh, hogyan terjed a szegénység pillanatnyilag. Miről is beszélünk itt? Tehát a kulcs fontosságú források nem jutnak el a tagállamokhoz, és a költségvetési megszorítások miatt nem lehet a szegénység ellen az Európai Unió szintjén fellépni. Mindenképpen biztosítanunk kell egy bizonyos minimális jövedelem szintet. És ez nem a GUE javaslata, hanem a nemzetközi szervezetek javaslata, hiszen a nemzetközi szervezetek javasolják a minimál jövedelmet. És a nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy a átlag jövedelem 60%-ának kell ennek lennie. Ezt szerettem volna itt most bemutatni, hogy vitát hozzunk létre belőle. Tehát nagyon rövid ez a vélemény, amit én itt előterjesztettem, és remélem, hogy gondolatokat ébreszt. Természetesen bármilyen javaslatot szívesen fogadok, bármilyen módosítót, amely gazdagítja ezt a véleményt, és remélem, hogy konszenzust, széles konszenzust tudunk kialakítani. Köszönöm. A néppárt nevében Maletic képviselőasszony. Igen. Köszönöm, elnök úr. Ön a Toms úr pontjait szeretném bemutatni, hiszen ő az előtt, de mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Viegas úrnak a jelentésben végzett munkájáért, és van a pontjai a következők. Az első, a szociális biztonsági háló nagyon fontos azoknak az embereknek, akik ideiglenes pénzügyi nehézségben vannak. Azonban a tagállamok dolga, hogy kifejleszék és megfelelő módon meghatározzák a biztonsági hálót. A legfontosabb, hogy az emberek lehetőséget kapjanak arra, hogy gondoskodjanak saját magukról és a családjukról egy bizonyos minimális szinten. És természetesen nem szabad ösztönzőket adni, hogy az emberek a szociális ellátóhálótól függjenek. Tehát akik pénzügyi nehézségben vannak, élhessenek ezzel a lehetőséggel, de ez pedig nem oldja meg a szegénység kérdését. Ez pedig nagyon fontos, amit nem szabad elfelejtenünk. A második pont a tagállamok különféle fejlődési szinten van, a különféle a gazdasági hatalmok, és különböző lehetőségük van, hogy pénzügyi forrásokat biztosítsanak. A minimális jövedelem ne olyan kötelezettség legyen, amely a tagállamokra pénzügyi terhet ró. Éppen ezért a megfelelő egyensúlyt kell biztosítani, hogy megoldjuk az egész helyzetet. Többet kell tennünk abban a tekintetben, hogy ösztönözzük a gazdaságot, hogy új munkahelyeket teremtsen, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy pénzügyi segítség nélkül is ismét helyzetbe kerüljenek. A harmadik pont pedig az, hogy a fiskális konszolidációt és a költségvetési deficit csökkentését összhangba kell hozni. A szociális szolgáltatásokra is többet kell szállni. Azonban szerintem ne ez legyen a vitánk alapja az legyen, hogy hogyan tudjuk az intelligens és felelősebb kiadást, kiadási politikát befolyásolni, hogy a közpénzeket észszerűbben fektessük be. Ennek a gondolkodásmódnak pedig dominálnia kell akkor, amikor a szociális biztonságról beszélünk. Amikor az egyéb közköltekedésekről is beszélünk. Tehát várjuk az együttműködést, a jelentéstevővel és az árnyék előadókkal együtt. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Az SND frakció nevében Pervons Beres. Elnök úr, Mániel Morel nevében beszélek, mert most sajnos nem tud itt lenni. Nagyon örülünk annak, hogy a minimálbérre vonatkozó politika is végre európai szinten megjelenik, még a kampányokban is, és úgy gondoljuk, hogy fontos a szolidaritás és a felelősségvállalás közötti egyensúlyt megtalálni. Eddig mindig a felelősségre gondoltunk, a strukturális szempontokra, de ezek a szempontok nem vették figyelembe a szociális kérdéseket a munkaerőpiaci és a szociálpolitikának kéz a kézben kell haladnia, és ezért fontos az, hogy a Gazdasági és Szociális Bizottság hogyan nyilatkozik ezekben a kérdésekben. Szeretnénk gratulálni a jelentéstevőnek a munkájához, és egyetértünk vele abban, hogy mindenképpen figyelembe kell venni azt a szociális kontextust, amelyben ezt a véleményt most meg kell fogalmaznunk. 2015-ben a lakosság 24%-a kockáztatja a kirekesztettséget, illetve a szegénység, szegénységet, ami pedig a bér szintek, illetve a vagyoni helyzetek közötti a kiegyensúlyozottságot illeti. Úgy gondoljuk, hogy új indikátorokat kellene kidolgozni a meglévők mellett az európai szemeszterben, és ezeket akár kötelező jellegűvé kellene tenni, annak érdekében, hogy pontosabban lássuk a szociális különbségeket, de ugyanakkor a vásárló erőbeli különbségeket is, hiszen azt láthatjuk, hogy nagyon nagy egyensúlytalansági helyzetek alakulnak ki ezen a területen. Én biztos vagyok benne, hogy módosításokat is be tudunk majd terjeszteni, és azt szeretnénk elérni, hogy az Európai Bizottság egy keretirányelvet fogalmazzon meg az európai minimálbérrel kapcsolatban. Fontos lenne azt is látni, hogy a valuta alap és más nemzetközi szervezetek is az uniós multiplikátorok alkalmazása kapcsán kimondják, hogy minimálbérpolitikára van szükség. Ez a növekedést is támogatná, és a különbségek mérséklésére is jó hatással lenne. Emellett a kollégám azt is elmondta, hogy ott azokban az országokban, ahol jól kiépült minimálbérrendszer működik, sokkal jobban át tudták vészelni a gazdasági válság idejét, optimál vagy automatikus stabilizátorok kialakítása mellett. A korábbi mandátum során az Európai Bizottság ilyen értelemben nyilatkozott. És az utolsó gondolat, amit üzen a kolléga, az az, hogy az általános minimálbér bevezetésével kapcsolatban arra van szükség, hogy ezt a kérdést, az alapbér kérdését vegyük komolyan. 2013-ban egy polgári kezdeményezés is indult ezen a területen, vagy ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és az francia szenátusban is beszélnek erről, illetve Finnországban már egy kísérleti terv is megvalósult. Ezt kellene értékelnünk most, közmeghallgatásra van szükség ebben a témakörben. Emellett a szolidaritás gazdasági szempontból rendkívül fontos, a különbségek elleni harc jegyében figyelembe kell vennünk azt is, hogy Európában az egyik legnagyobb ö, probléma pont az, hogy nagyon nagy különbségek mutatkoznak a társadalmon belül. És ez az egész európai projektet ö, veszélyezteti. A korábbi munkákra hivatkozva, 2010-re gondolok, a Figueiredo jelentésre, illetve a minimálbér stabilizátor hatásának kérdésével kapcsolatos munkákra is szeretnék itt utalni. Ezért lenne fontos az, hogy definiáljuk, hogy mit is értünk emellett, és ezt a referencia értékként az átlagfizetést vagy átlagbért kell figyelembe vegyünk. Ugyanakkor a szegénységi küszöb fontosabb és pertinensebb referenciaérték a minimálbér megállapításánál. Köszönöm szépen, ICR, Lüke úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentéstevőnek a véleményt, a vélemény elkészítését. Azonban azt gondolom, hogy nem annyira az Econ szakbizottság véleményét tükrözi ez, hanem inkább a GUE frakció véleményét. Azt gondolom, sokat kell még ezen dolgozni, még egy többség által elfogadható vélemény készül ebből. Először is nagyon fontos lenne hogy különbséget tegyünk a szegénység és az egyenlőtlenség között, mert jelen pillanatban a fogalmakat össze-vissza használják. Az egyenlőtlenség az egy olyan fogalom, amelyet nagyon nehéz mércékkel mérni, mi az egyenlőtlenség megfelelő mértéke egy társadalomban, egy országban. Tudatában annak, hogy az egyenlőség természetesen e, e, elérendő cél, de közben a másik oldalon a hatékony munkamegosztás ösztönzése is fontos, és ennek köszönhetően különböző szintű jövedelmeket lehet e, nyilván elérni, és a túlságosan nagy egyenlőség mindenre hatással lehet. Én azt gondolom, hogy inkább a szegénységre kellene koncentrálni, és az egyenlőtlenség fogalmát pedig most egy kicsit zárjuk ki. Ami a szegénység definícióját illeti, itt az abszolút mértéket illetve a relatív mértéket, mérték egymás mellett áll. Ugye 60, ez, hogyha 60 százalék átlag az átlag jövedelem 60%-ban határozzuk meg ezt, akkor mindig nagyon sok lesz a szegény. A, mi a minimális jövedelmet illeti, ezt a koncepciót hát szimpatikusnak tartom. Természetesen a minimális jövedelem mértékétől is függ az elfogadhatósága, és a minimál bér és a minimális jövedelem egymás mellett léteznek. Hogyha azonban van egy minimális jövedelem, akkor nem lehet minimál bér, csak a megélhetési biztosíték minimális szintje e, elfogadható. És véleményem szerint a minimális jövedelem a minimál bérrel szemben elfogadhatóbb. Ami számomra ebben a véleményben e, túlságosan nagy hangsúlyt kap, ez az állami újraelosztás e, aspektusa. A szegénységet úgy tekinti ez a vélemény, hogy ezt állami újraelosztással lehet orvosolni, azonban hiányzik a véleményből az, hogy a, hogy a gazdaság növekedésével további jövedelmet lehet szerezni, és az es- esélyegyenlőség javítása például a gazdasági növekedés fogalma ugyanúgy hiányzik, mint a működő munkaerőpiacok megteremtése. A jelentéstevő hangsúlyozta, hogy pragmatikus megközelítést szeretne Eh, elérni. A nem szabad elfelejtenünk, hogy a bér skálát eh, nem lehet teljesen elvetni. A nagyon oda kell figyelni arra, hogy pragmatikusan közelítsük meg a eh, kérdést, és nem lehet az állam további eladósodásával finanszírozni ezeket az intézkedéseket, és emellett a fiskális stabilitás, költségvetési stabilitás is nagyon fontos számos európai államban, amely a túl, túlságos eladósodástól szenved. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, hogy hagyta, hogy ennyit beszéljek, de még mindig nem beszéltem olyan sokat, mint Permas Perez. Köszönöm szépen. De hozzászólót nem, nem látok, úgyhogy megadom az ott Urtaszon úrnak. Köszönöm, elnök úr. Szenyor. Először is szeretném megköszönni a munkáját a jelentéstevőnek, és azt, hogy ezt a véleményt bemutatta. Számunkra elfogadható ez, ez egy jó um, munkaalap. Ez egy rendkívül fontos téma egyébként, um, amely um, már jó ideje az európai uh, vita központjában áll és a Gazdasági és Szociális Bizottság is kifejezte már véleményét arról, hogy szükséges lenne egy európai minimálbérre. Fontos kérdésekről van itt szó. Én úgy gondolom, hogy mindenki tudatában van ennek. Morel úr is azt üzente, hogy olyan mechanizmusokra van szükség, amelyekből kiindulva nem csak a szegénységet tudjuk csökkenteni, ami egyébként növekedőben van az elmúlt években, de ráadásul az emberek is rájönnek arra, hogy európai szinten megpróbáljunk lépést tartani a szociális problémákkal és kompenzálni azokat. És ezen keresztül az emberek majd újra támogatják az európai projektet, tehát az Európai Unió hitelességét tudjuk ezen keresztül növelni. Ez pedig rendkívül fontos lenne. Szerintünk jók a megfogalmazások, vannak azonban olyan témák, amelyekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos gazdasági hatásuk van, például a szegénységre gondolok, illetve arra, hogy bizonyos tagállamokban akár 23 százalékos a munkanélküliségi ráta, és konkrét multiplikátorok alapján a nemzetközi valuta alap is rámutatott arra, hogy a gazdagság eloszlásának milyen hatása van a gazdasági helyzetre. Itt most nem csak szegénységről beszélünk, hanem különbségekről, egyenlőtlenségekről, és fontos lenne erről is szót ejteni ebben a jelentésben. Ezt, az, e, ezt a valuta alap is elmondta már, mert gyakorlatilag null, hogy amint, amint növeljük a esélyegyenlőséget, annak konkrét számosítható hatása van a gazdasági növekedésre is, például 0,38%-kal növeli a GDP-t. Tehát itt vannak olyan konkrét kidolgozott multiplikátorok, amelyekből kiindulva mi is elindulhat, elindíthatjuk ezt a munkát, mert biztos vagyok benne, hogy ennek hatása lenne a gazdasági növekedésre is. És ez egy olyan vita, amelyet itt a gazdasági és szociál, illetve a gazdasági és monetáris szakbizottságban nem kerülhetünk meg. Például arra is gondolok, hogy ki kell dolgozni azokat a mechanizmusokat az alapbérezésre vagy minimálbérezésre vonatkozólag, amelyeket például Finnországban próbáltak ki. Szerintem nekünk is értékelnünk kellene ezeket a projekteket, és figyelembe kellene vennünk a mostani vélemény megírásában is. Olyan irányelvekre van szükség, amelyek ebbe az irányba mutatnak, tehát jó lenne egy keretirányelv európai szinten a minimálbérre vonatkozólag. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nem látok más frakció felszólalót. Akkor kecsliáj! Akkor visszaadjuk az előadónak a szót. Viegas úr, öné a szó. Köszönöm. Eles são muito pertinentes. Úgy gondolom, hogy nagyon érvényes megjegyzéseket hallottunk. Tervezetről van szó, a tervezet pedig nagyon sok módosítót elbír. Tehát természetesen eh, nagyon sok dolog még nem szerepel benne, tehát nagyon sok javaslat van, és eh, szeretném biztosítani, hogy ez az ECON véleménye, és nem az egyik frakció véleménye. És eh, én úgy gondolom, hogy jó helyzetben vagyunk, hogy fölgyűrjük az ingójunkat, és együtt létrehozzunk valamit. Hogy konszenzus alakuljon ki. Tehát van itt egy dolog, amelyet szeretnék én is kihangsúlyozni. Ahogy az előbb említettem, a realitások alapján kell állnunk, és itt igazából azt látjuk, hogy csődöt mondott a piac, amely a szegénység jelenségét, az alacsony bérek jelenségét generálja vannak objektív számok, és ezek az objektív számok pedig nagyon aggasztóak, amikor a lakosság 23%-a a szegénységi küszöb alatt él. Ez nagyon aggasztó, és erre válaszolnunk kell. Hogyha most tágabb dolgokra is kitekintünk a vita során, hogyha arról beszélünk, hogy szükséges-e az in, a kereslet kínálos oldaláról van egy intézkedésre, hogy valahogy ösztönzéseket hozzunk létre, amelyek még nincsenek meg a munkaerőpiacon, akkor ezt a vitát egy sokkal tágabb területen kell lefolytatnunk, és akkor viszont sokkal nehezebb lesz végezetül is eredményre jutnunk. Tehát amit ez a szöveg szeretne tenni, az az, hogy rámutat, hogy hol van piaci csőd, hol vannak sok lehetőségek a polgáraink számára, és hogy hogyan tudnánk olyan politikát folytatni, amely csökkenti ezeket a hatásokat. Természetesen egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy uh, itt kulcs szerepet kell játszanunk. Természetesen nem eh, vezethetünk be valamilyen központosított intézkedés, de ettől függetlenül nagyon fontos, hogy iránymutatókat hozzunk létre, amelyek bemutatják, hogy ez a parlament mit képvisel a valósággal szemben. Tehát ez nem egy vidám realitás, de mindenképpen be kell mutatni az európai polgároknak, hogy a parlament tudja, hogy van szegénység, hogy tudatában vagyunk, hogy vannak olyan intézkedések, amelyeket alkalmazhatunk. Tehát igenis a szegénység jelenségét le tudjuk küzdeni. Ahol a szegénység és az egyenlőtlenség ott van, egyetértek azzal, amit erről hallottunk. De szerintem nagyon fontos az egyenlőtlenségnek ez a szempontja. vannak források a társadalmon belül. És nem a Szahara alatti Afrikáról beszélünk, hanem Európa szívéről. És igen, is van jólét, de vannak olyan jelenségek, amelyek ezt árnyalják. Igen, és vannak okok, amelyek ha, tehát igenis vannak olyan mutatók, amelyek azt mutatják, hogy a jólétet nem osztják el megfelelően. Egy országon belül, egy régión belül, egy kontinensen belül vannak olyan emberek, amelyek jövedelme sokkal, de sokkal több, mint más emberek, és ennek nem lehetnek csupán gazdasági okai. És úgy gondolom, hogy ez az egyenlőtlenség nem szükséges. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, és természetesen várom a módosítókat. Köszönöm szépen! Köszönöm a tolmácsoknak is. Most az ülést berekeztjük. A május 4 -a, módosítók határ idejének benyújtása. 29-én, május 29-én lehet ezekre reagálni az MP-ben, és az Ekonban június 22-én szavazunk, és az októberi plenárisra tervezik a plenáris szavazást. Köszönöm szépen. Most bejelentem még, hogy holnap 9 óra 30-kor kezdünk a meghallgatással. Köszönöm.